lenne senki, akkor a mentelmi jog felfüggesztésével egyet értünk. Marco Zanni elhagyta az EFDD frakciót, és január 11-e óta az ENL frakció tagja. Marco Affronte elhagyta az EFTD frakciót, és a Zöldek frakciójába lépett be január 11-én.